Okay, colleagues, if people can take their seats because we've got a very busy agenda. Nos, akkor 5 órakor csatlakoznak hozzánk a fedbeli kollégák, ezért kell ez az óriási terem ma délután nagyobb, mint amilyenben a szakbizottságunk szokott lenni. átérhetünk -e, a, rátérhetünk -e az első pontra, a napirend elfogadása. Szeretném be jelenteni a 13-as pont megváltoztását. A napi rend azt mondja, nem. Federico Margherini a fő képviselő és Kajtájnen biztos itt lesznek. Sajnos egy rendkívül ülést hívnak, hívtak össze, és nem lesz itt. Egyik biztos sem mások főgazdaságtól itt lesznek, ez az effettel együttes ülés a külügyi szakbizottsággal. Most akkor rátérhetünk, akkor napirend elfogadva második pont, nincsen közlemény, ez gyors volt, a harmadik a jegyzőkönyv elfogadása a december 12-i jegyzőkönyvről szó, hogy ha van megjegyzésük, a titkárságnak nyújtsák át az ülés végéig, hogyha nincs, akkor elfogadottnak tekintjük. Negyedik pont, koordinátorok döntéseinek elfogadása ugyanez vonatkozik rájuk az ülés végéig titkárságnak megjegyzések a jóvágyba. A bizottság közleményei, a bizottság a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 Thank you, Chair. Uh, yes, the, I wanted to inform you that the... Köszönöm szépen, tájékoztatni akartam önöket, hogy a bizottság és a szolgálat azt kérte az Európai Uniós delegációktól és az érintett országokat, amelyeket az EDF és az ez instrumentum érni, hogy kezdjék meg a konzultációkat a több éves múlt, ö, ö, indikatív regionális programunkról E, annak érdekében, hogy értékelni tudjuk, hogy van-e szükség változtatásokra az új 2020-30-as e, e, fenntartható fejlődésben, illetve a kül- és biztonságpolitika tekintetében. A delegációtól azt kértem, hogy végezzenek egy értékelést, ami figyelembe veszi a folyamatos kötelezettségvállalásunkat, az alapértékek, iránt a tagországokkal, és külön figyeljünk oda a női egyenlőségi és az ellenállási kérdésekre. Ami pedig az ágazati prioritásokat illeti, ugyancsak azt kérjük a delegációnktól, hogy a, az együttműködésünket a partnerekkel értékeljék, egyrészt a fenntartható növekedés és a munkahelyteremtés, az energia és a klímaváltozás, illetve a mobilitás és a biztonsági kérdések tehát a delegációk be fogják küldeni a jövő hónapban az értékeléseiket, és akkor a, ezt a középtávú felülvizsgálatot elvégezzük a nemzeti programok tekintetében, illetve elgondolkodunk az együttműködés módozatain, ezeknek a hatékonyságát értékeljük, illetve a költségvetési támogatásokat, és a különböző hitelek és támogatások nyújtását. Köszönöm elnök, köszönöm szépen. Ez a középtávú felülvizsgálatnak lesz a része akkor, illetve konzultáció eredménye lesz, hogy lesz-e majd változás vagy sem. Ugye er, erről konzultálnak, jól értettem, ugye? Pontosan ez. Igen, szorzik a válasz. Kedves kollégák, akkor ez volt az információ. Úgyhogy ez folyamatban van. Köszönöm szépen. Akkor most rátérünk a hatos témára, ami a szavazás, és kezdjük a szavazást egy véleménnyel, ami a pálmaolaj és a, az esőerdő kiirtásával kapcsolatos. Ez egy vélemény, ami a Környezetvédelmi Bizottságnak a véleménye. Hédi, ö, ö, ön a jelentéstevő, akkor igen, köszönöm. A véleményről szavazunk, és a Környezetvédelmi Bizottság, hogy elhangzott, az esőerdő kiirtásáról és a pálmaolaj termelése kapcsolatos kérdésekről. Köszönöm az összes árnyék jelentéstevőnek a munkáját. Nagyon jó együttműködést tudtunk megvalósítani, és remélem, hogy ezek a kompromisszumok helytállóak lesznek a szavazás során is. Elnök, köszönöm szépen, akkor mindjárt kezdünk szavazni. Akkor már is először egy tesztet végzünk. Kérem, hogy mindenki nyomja meg a gombját, hogy nézzük meg, hogy működik-e a szavazógép. A szavazást megnyitom. Huszonhárman szavaztak, lezárom a szavazást, és működik, úgy tűnik. Működik. Köszönöm, tökéletes. Tehát akkor kezdhetjük. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, hármas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, hármas kom- egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, Hetes módosító mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Hetes módosítót szerintem elutasítottuk, de megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Ja nem, bocsánat, javítja az elnök, elfogadtuk, éppen hogy. Nyolcas módosító mellette, ellene, nem, nem tudom, tehát nyolcassal mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a nyolcasat, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, és elfogadtuk. Kilences módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tízes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tizenegyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tizenkettes mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük, a 12-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, elfogadtuk, lezárom, tehát elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük, kettes kompromisszumra megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Igen, elfogadtuk. Nem mindenkit látok, van a, akik kiesnek a látóteremből. 14-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Huszonnégyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadva ellenőrizzük, a 30-asat ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Most lezárom a szavazást, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Szóbani módosító egyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 36-os módosító nem, ellenéz, 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 39-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 40-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 42-es mellette ellenőrizzük a 41 Javítja az elnök azt mondja, nem a 40, 41-es, hanem 40-es, 40-41-es együtt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Rendben. Nagyon jó, hogy ellenőriztük. Akkor pedig 45-ös következik mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Szóbeli módosító kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 59-es mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük, az 59-eset ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 64-es módosító mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük, a 64-eset ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva éppen, hogy 65-ös mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, 65-öset ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 66-os mellette ellene Egyetértettek itt többen, hogy még egyszer szavazzunk, de már lezártuk. Hogyha már egyszer ö, lezártuk, akkor már nem tudunk mit csinálni, így nagyon nehéz a helyzet ilyenkor. De mondtam a 65-ösnél. Tehát 66-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 69-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 70-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor most az egész ö, ö, dokumentumról szavazunk. Ö, megnyitom a ö, szavazást. Még a véleményeknél is ez van. Lezárom a szavazást és jelentős többséggel elfogadtuk. Gratulálok, köszönöm szépen! Most akkor rátérünk a hetes témára, a 2015-ös felmentvény megadása, Paul Rubi a jelentéstevő kíván hozzászólni valamit ellenőrizzük a egyes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva, hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva, négyes mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a négyeset, megnyitom a szavazást a négyesre. Lezárom a szavazást elfogadtuk. Ötös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hatos módosító két részben, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a hatos módosító második részét. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hetes módosító mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, heteset is ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nyolcas módosító mellette ellene tartózkodás nagyon szoros, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. 9-es módosító mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük a 9-eset, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. Tízes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tizenegyes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Tizenkettes mellette, ellene, tartózkodás tizenkettest ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elutasítva. 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, akkor most az állásfoglalásról módosításokkal népszerinti végszavazás következik. Mindenki szavazott? Az egészről, mondja az elnök asszony, és név szerint. Lezárom a szavazást, és jelentős többséggel elfogadtuk. Gratulálok Rubik úrnak. Következik a nyolcas. Nem, javítja az elnök azt, hogy nem a nyolcas téma következik. Ja, bocsánat. Tehát nyolcas napi rendi pont. Igen, én tehát napirend 8-as pontja szavazás az Európai Bizottság felmentvényéről. Egyes módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes mellette ellene tartózkodás elutasítva, hármas mellette ellene tartózkodás, hármas módosítót ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elutasítva. Négyes két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a négyes módosító második részét, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. Ötös módosító részenként, első rész, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nem, ellenőrizzük. Második részt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. Éppen hogy. Hatos módosító. Megint csak részenként, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Második rész, hatos módosító mellette, ellene, tart, ellenőrizzük a második részét, a hatos módosítónak megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hetes módosító mellette, ellene, ellenőrizzük, hetes módosítót ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárjuk a szavazást. És elfogadtuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kilences módosító mellette ellene tartózkodás el, elutasítva. Részenként a tízes eh, mellett, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás. Nem tudom, nem látom, a szocialisták mit csinálnak. A második részre megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egy szavazattal elfogadtuk. 11-es mellette, ellene. Nem, bocsánat, tessék. hiába próbáltam nyomni, nem jelent meg a sorry, szavazatom. Can you wait for the headphones? Sorry, I don't have any. Yeah, sorry. Yeah. Sorry. Can you, can you say that again? Az előző szavazásnál hiába nyomtam meg a gombot, nem jött ki. Az az én szavazatom, nem számolta így bele. Your card didn't work on the last vote. Szóval a kártyája a legutóbb On the last vote. Which, which we Igen, will, igen, az utolsó szavazásnál. We do send to again. We check it again because the colleague tells his guy's vote. I know, but your vote, it wasn't that, that was missed. Jó, akkor ellenőrizzük, ellenőrizzük még egyszer, hogy a gép működik-e. Kérem, hogy tegye be a kártyát. nem engedtem az előbb se, hogy újra szavazok. Megnézzük, hogy a kártyája a következőhöz működik-e. Hát úgyis... Tehát a, ha előtte szól, akkor figyelembe tudjuk venni. Útólag már nem. Most a következő szavazáshoz tudjuk ellenőrizni a kártyáját. 11-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 12-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 13-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 13-asat, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, és most látom, hogy működik a kártyája, de most működik, működik, látom, látom. Engedje meg, hogy befejezzem ezt a szavazást, és utána lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Az előzővel nem engedte másik kollégát sem ö, ismételten szavazni, ugyanezt kérte Fuszilika úr, hogyha egyszer már lezártuk a szavazást, utána nincs mit tenni, nem lehet. Jó, most akkor de úgyis mindegy annál a szavazatnál, mert nem tesz az, az egy szavazat, nem változtat a helyzetem. Még mielőtt a szavazás megtörténik, akkor kell, hogy szólni, hogy nem működik a kártya. Úgyhogy ezt kétszer volt ilyen, a szavazás megtörtént, lezártuk, előtte kell jelezni amikor bejelentjük az eredményt, akkor már nem lehet azt mondani, hogy szavazunk vissza, mert nem figyelnek oda, nem veszik észre, és akkor állandóan azért szavaznánk újra. Ha működik a, ha nem működik a gép, akkor még mielőtt kihirdetem az eredményt, akkor kell jelezni, de a gép működik, tehát ez teljesen egyértelmű. Ugyanez van a plenárison mindenhol, megnyitom a szavazás, végszavazás. Mindenki szavazott, mindenkinek a gépe működik, lezárom. Óriási többség elfogadva, köszönöm szépen a raportőrnek. Ennyi volt a szavazás, arra, hogyha nem maradnak a következő pontra, akkor kérem most hagyják el a tervet. Okay, colleagues, we now move on. Nos, kedves kollégák, akkor a 9-es és 10-es témákra eltérünk át. Szóval össze fognak együtt fogjuk venni össze, együtt vesszük őket, mind a kettő a külső fellépésekre vonatkozik, a garancia alapra vonatkozó javaslatokról van szó, EU-n kívüli beruházási projektekről ezekre az 54-es pont vonatkozik erre a szabályzatból. Az első vélemény a garancia alapról, külső fellépésekre az ELM-nek a mandátumát növelni. A bizottság létrehozza a körülményeket, hogy az EIP, a külső befektetési terv sikeres legyen. Ötkor együttes ülést tartunk az AFET-tel, hogy meg tárgyalok az EF FSD-t, a fenntartott fejlődési alap jövőjét mindkét ügyben de a kolléga a jelentéstől meg is adom neki szót, mivel mondta először, ilyen sorrendben mondta a két témát, először a garancia alapról fog szólni. Először is vegyük a bizottság javaslatát. Az EBB-től átvennénk a garancia alap kezelés. Itt a javaslat a bizottságtól, hogy átvegyük az eszközök kezelését az EBB-től E, ezt e, alaposan meg kell gondolni. Tény, e, hogy a bizottság már 7 milliárd euróval gazdálkodik további szakértők szakértelemre van szüksége. Az eszközkezelés átvétele a bizottság által 66 millió eurós megtakarítást jelent. Egyetértünk ezzel az átvétellel, az Európai Parlament és a szék figyelembe kell kísérje a garancialapot és annak kezelését a bizottság által. Külső értékelés szükséges a számvevőszék részéről két évvel azután, hogy megtörtént az átvétel az EBB-től, hogyha jelentős az eredmény különbözet, akkor azt javasoljuk, hogy kapja vissza az EBB a kezelés jogát. Készen vagyok ezt részletesen megbeszélni önökkel. A tízes pontra rátérve, Mm, komoly lehetőség előtt állunk, hogy e, megnézzük az EBB e, szerepét a EU-n kívüli beruházási e, projektek finanszírozásában. Ez katalizátor a fenntartható fejlődésben és a munkahelyteremtésben megfelelő keretet ad a beruházásnak a köz- és magánszféra közös finanszírozását teszi lehetővé, és az EU, a tagállamok, más donátorok finanszírozását tudja összefogni. Jelenleg óriási a kihívás kis a manőverezési e, lehetőség, például e, Dél-Afrika e, tekintetében. A bizottsági javaslat alapján ez a manőverezési lehetőség még csökkenne is. 50%-os csökkentést irányoz elő a jelen körülmények között, még a keleti szomszédság területén is csökkenne az LBB-nek. Három és fél milliárd euró lehetővé tenni, hogy az EBB a jelenlegi szinten tartsa tevékenységét. Ez a, a szomszédos országokban is tapasztalható lenne, amelyeket most érint a migráció. Ez növekedés, munkahelyteremtést jelentene. Ez természetesen nem egy teljes válasz a migrációs válságnak. Most válság van a szomszédságban és vakon próbáljuk megoldani a problémát. Megfeledkezünk arról, hogy 20 év múlva 400 millió lesz Nigéria lakossága, és 2 milliárd lesz Afrika lakossága. Hogyha nem teremtünk Afrikának jó létet, akkor a hosszú távon hova fognak jönni önök szerint? Ide. Amit most lá, úgy látunk, hogy migrációs válság, közép-keleti válság, ez egy kisebb kérdés ahhoz képest, hogy milyen válság lesz, amikor két milliárd ember nem határ tehet más, mint hogy máshol keres megélhetés. Ehhez kell a fenntartható fejlődés, megfelelő piaci részletes és növekedés. Az a tervünk, hogy ezt az időszakot kell megterveznünk, hogy az, ezek az országok érjék el a potenciáljuk szerinti lehetőségeket. fel kell használni a rendelkezésre álló eszközöket. A fejlődő országokat elhagyó emberek ezt jelentős részben kényszer alapján teszik. Hosszú távú fejlődési ütemterv kell, fenntart, a fenntartható fejlődési eh, célok figyelembevételével, és rövid távon meg kell oldani a eh, eh, menekültek problémáját. Rámutatunk arra, hogy a KKV-knak mi a szerepe ebben és hogy jobban hozzá kell jussanak hitelhez. Figyelembe kell venni, hogy a kkv 70%-a feltörekvő piacokon nem jut hozzá hitelhez. Ezért nincs megoldás már pedig szükséges lenne ezt a dinamikus ágazatot fejleszteni a munkahelyteremtések miatt. Így lehetne fenntartó szinten tartani a lakosságot. Hosszú távú célunk van, és van rövid távú célunk egyaránt. Köszönöm. Köszönöm szépen az árnyék jelentéstevők közül első Rubik úr, és utána következnek majd a többiek. Kollégunk Déva. Először is szeretném megköszönni Déva kollégámnak a teljesített munkát, és azt gondolom, hogy nagyszerű munkát végzett, és azt gondolom, hogy ezzel biztosításra került a parlament beszámoltatói feladata, hiszen ennek ez biztosítja azt, hogy a forrásokat optimálisan használjuk, és természetesen biztosítani szeretnénk, hogy a bizottságon belül és a parlamenten belül is ezeket a programokat a lehető legoptimálisabban folytassuk le, és hát végső soron hol is történhet ez a leghatékonyabban, hiszen tudjuk, hogy a büdzséknek a teljesítménye alapján történő elosztása, hát ez a lehető leghatékonyabb felhasználását teszi lehetővé az adópénzeknek, és tudjuk, hogy a bizottság is ezen dolgozik, de hát azért ne legyenek teljesen ellenőrzés nélkül, ez a legjobb elv egyébként, az ellenőrzés az biztosítja a dolgok helyes felhasználását, tehát azt gondolom, hogy azzal, hogy a háztartási ellenőrző bizottság tevékenykedik a parlamentben, ezáltal biztosítjuk, hogy idejekorán megkapjuk a szükséges információkat, és a mi szakbizottságunk is idejekorán és számokban ledokument megtalálhatóan megkapjuk a szükséges tájékoztatást, és biztosítani szeretnénk azt, hogy az Európai Unió önmagában is a jogalapok alapján alkalmazza az erre fordítandó forrásokat, és a megfelelő periódusokban kerüljenek a megfelelő célok finanszírozásra. Tehát azt gondolom, hogy ez helyes is, hogyha a forrásokat célorientáltan használjuk, mindig adott esetben. A kritikám az arra vonatkozik inkább, hogy túl kevés sikertörténetünk van, mert a polgáraink itt Európában, de a fejlődő országokban nem tudjuk annyira elérni, és ezért nehezen tudjuk nekik megmutatni azt, hogy hogyan és milyen hatással tudjuk ezeket a forrásokat a saját polgáraink és a fejlődő országok polgárai számára be eh, alkalmazni. Azt gondolom, hogy nem eléggé transzparensen történik ez jelen pillanatban, és ezért azt gondolom, hogy a különböző ilyen politikai jellegű eh, szakbizottságokban eh, megvan a jogunk arra, hogy a fejlődési politika területén jóval előkelőbb helyre kerüljön az a hatás, hogy milyen hatás sikerül elérni a források felhasználásával, és ezért azt gondolom, hogy nagyon is támogatnunk kell azt, hogyha a bizottság ezeket a dolgokat erőteljesebben tudja kommunikálni, és minél hatékonyabban alkalmaz ezeket a forrásokat. Tehát szerintem a mi legnagyobb érdekünk az, font a migrációs válság kellős közepén, hogy a politikai alapjainkat megváltoztassuk, mert hogy sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy jelen pillanatban az eddigi politikai politikáink, szakpolitikáink nem hozták meg azokat az eredményeket, amelyeket mi itt a Fejlődő Fejlesztési Bizottságban kívánatosnak tartottuk volna. Tehát azt gondolom, hogy nagyon is előtérbe kell, hogy helyeződjenek ezek a pontok, az önállóság fejlesztése, a kis és közepes vállalatok támogatása. Azt gondolom, hogy ezek valahogy teljesen háttérbe szorulnak jelen pillanatban, tehát célorientáltabban kell a, haték, a forrásokat a hatékonyság érdekében alkalmazni, és azt gondolom, hogy azok a kis és közepes vállalatok, amelyek például nők, nők vezetik, vagy nők a tulajdonosai, azok valahol nem találhatóak meg ezekben a programokban, és ezért kívánatosnak tartanám, hogy egész őszintén nézzük meg ezeket a programokat, és vizsgáljuk meg azt, hogy hogyan tudnánk hatékonyabb célokat elérni, és én szerintem minél hamarabb meg kell tenni ezt, és tevékeny meg kell lenni ezen a területen. Köszönöm. Köszönöm szépen, Fonszolika. Köszönöm szépen, hölgyeim és uram. Először is hadd gratuláljak a jelentéstevenek a kiváló munkáért. Ez a ö, ö, javaslat, ö, módosítás javasol a jelenlegi szabályozáshoz. Új lehetőséget biztosít. Másrészt a garancia alap 10%-kal növekedés mutatna a tervezet 9-hez képest, és ezt visszafizetnék a költségvetésbe. Jobb lehetőség nyílik nem fizetés esetén a pótlásra az EBB-től a bizottsághoz kerülne át a kezelés. További konszolidáció várható ettől. Negyedik pont, a bizottság beszámol a számvevőszéknek és más szerveknek a tevékenységéről. mint mondtam, egyetértünk a javaslattal, és a jelentéstevőt, jó barátunkat, és Divát szeretnénk figyelmeztetni arra, hogy ennek milyen kihatásai lennének. Két év után, hogyha két év után van a számvevőszék értékelése. Miut két évvel azután, hogy a garancia átkerül az EBB-től a bizottsághoz. Tehát azt javasoljuk a jelentésének, hogy vegye figyelembe azt a lehetőséget, hogy a 9%-os célt és a 10 százalékos küszöböt mennyire sikerül teljesíteni. Ez legyen benne az éves jelentésbe. Köszönöm szépen még egyszer. Köszönöm szépen. Marcellesi úr következik a zöldektől. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én szeretnék a második pontra koncentrálni a garanciát. Én az zöld, Európai Zöldekénél vagyok jelentéstevő, néhány hozzászólást szeretnék tenni, és módosítókat is szeretnénk benyújtani először is. Szeretném elmondani, nagyon örülök, hogy azt tapasztalom, hogy a garancia létrejön, és hogyha a Párizsi Egyezményt betartjuk, akkor emlékezni kell arra, hogy itt nem két Celsius fokról van szó, hanem másfélről, tehát mindenképpen az ambícióinkat is fokozni kellene, különösen a déli országok vonatkozásában. Ez azt jelenti, hogy a az Európai Beruházás, az EBB esetében figyelembe kell venni, és ezt az üzenetet is valamilyen módon közvetíteni kell. Második dolog, és ez aggasztó, egy horizontotról beszélünk, méghozzá új horizontokról, amikor a migrációs kérdésekről beszélünk. Itt nem szabad, hogy kondicionalitás legyen, hanem nagyon fontos, hogy hatékonyan fellépjünk az adó elkerülés ellen, és fontos, hogy országonként jelentős készüljön azért, hogy ez a, az adó kikerülés vagy elkerülés ellen fel tudjunk lépni, tehát sokkal nagyobb átláthatóságra van szükség az EBB-nek az információi nem kellően átláthatóak, tehát sokkal nagyobb átláthatóságot kell megkövetelni az Európai Beruházási Bank tevékenységével kapcsolatban is. És végezetül ez pedig egy nagyon fontos dolog, hogy az EBB nek egy olyan politikát kellene kidolgoznia, ami az emberi jogokra épül. Jelenleg ez nem így van, és nekünk nagyon fontosnak tűnik, hogy 2017 végére egy ilyen politika le, kerüljön kidolgozásra és alkalmazásra. Nagyon fontos, hogy az EBB beruházásai azok közvetlen vagy közvetlen ö, módon, de az emberi jogokhoz kapcsolódjanak, és ezt mindenképpen meg kell védenünk ezzel az ügyel kapcsolatban. Elnök, köszönöm szépen! Kik azok a kollégák, akik még hozzá szeretnének szólni? Még a bizottságot meghallgatom. Ja, jó, tehetessék akkor. Szeretném, hogyha a... Nem könnyű számunkra egyetérteni ezekkel az eszközkezelésekkel, illetve eszköztranszferekkel, amikor az EBB-től a bizottsághoz kerülnek át eszközök. A bizottságnak ugye az van, hogy meg kellene takarítani a pénzeket, de ugyanakkor a mi én Londonban próbálok pénzt beszedni, vagy összegyűjteni, és nagyon jól tudom, hogy ezt hogy lehet elvégezni. Röviden szólva, a Cityben, amikor ez történik, hogyha van egy 1 milliós, 1 millió eurós projekt, akkor idő kell ahhoz, hogy felmérjük, hogy ez mennyire jó, és meg kell nézni az üzleti tervet, meg kell nézni a különböző feladatokat, jogi helyzetet ellenőrizni kell, hozzáféréseket, hogy kik azok, akik ezzel foglalkoznak, és kik azok, akik beteszik a pénzt. Mindehez idő kell, ez időt igényel. Egy nagyvonalú számítás szerint is minden egyes millió euróhoz körülbelül úgy gondoljuk, körülbelül 15 munkanap, embernap szükséges, tehát 15 embernap az, amivel értékelni lehet 1 millió eurónak a felhasználását. Itten viszont 67 milliárd euróról beszélünk, ez több mint 23 embernapot jelent, úgyhogy én nekem szeretném, hogyha megismerné a bizottságnak a véleményét, hogy hogy fogják ezt a nagy összeget kezelni, hogy fogják ezt feldolgozni, hogy fogják ezt végigvinni, hogy fogják az üzleti tervet értékelni, a, new, a due diligence-et elvégezni, a piaci helyzetet, a versenykérdéseket, és így tovább és az eszközkezelésben, amit átveznének, ezt hogy fogják elvégezni? Mert ugye a puding próbája az, amikor megesszük a pudingot. E, fontos, a pénzt átadjuk a bizottságnak az rendbe, a bizottság el fogja küldeni egy partnerbanknak, vagy valakinek egy fejlődő országban, azoknak pedig értékelniük kell a helyszínen a projektet, majd pedig meg el kell dönteni, hogy finanszírozás megtörténik-e vagy sem, és ez az a pont, ahol az egész dolog áll vagy bukik. Tehát itt lehet, e, e, itt kell látni, hogy most veszítünk vagy nyerünk az ügyleten. És itten egy ördögi kör jön létre, mert egyre több fejlődő országnál lehet tevékenységet folytatni. Hogyha viszont ez rosszul alakul, akkor másik. Tehát itt nagyon fontos azt pontosan tudni, hogy a bizottságnál hányan fognak ezzel az eszközkezeléssel foglalkozni ehhez a 67 milliárddal. Okay, so this question there. Akkor ez egy kérdés a bizottsághoz. Nekem is van egy kérdés, még mielőtt a bizottság válaszolna. Azt mondták, hogy ez egy ö, csomag, és ez egy átfogó ö, ö, program a fenntartható fejlődése kapcsolatban. Jó lenne, hogyha el tudnák magyarázni, hogy itten hogy van ez a komplementaritás, mert ha jól látom, akkor itt csomagba teszik, dolgok változnak, de mi lesz a garancia fenntartó fejlődéshez és milyen különbségek lesznek a különböző alapok között, vagy ezt együtt fogják kezelni, milyen kezelési struktúrát gondolnak. Itt vannak nevek, az egyik Marcial Maren úr van az Exim főigazgatóságtól? Egfintől? Nem tudom. Akkor Egfin, DG Egfin először, és aztán az FK. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az elnök asszonynak és Déva úrnak és a jelentés készítőjének Feltételezem, hogy jó, az lenne jó, hogyha mindjárt a legutolsó kérdéssel kezdeném, a komplementaritással. A, az ősszel már foglalkozott az Unió ezekkel a külső beruházási tervekkel. Ezt mint komplementer elemet látjuk, illetve tekintjük, és ez egy kitbővítése lenne egy olyan programnak, ami már folyik évtizedek óta az EBB-vel, és úgy gondoljuk, hogy azt reméljük, hogy a különböző változások kapcsán, amiket javasoltunk, további sztenderdeket lehetne kidolgozni az EBB különböző hiteleihez, illetve támogatásaihoz, és egy nagyon magas szintű célkitűzés lenne, amivel a migráció által sújtott közösségeket Észak-Afrikában, Közép-Afrikában és Közel-Keleten segíteni lehetne. Az EFSD vonatkozásában pedig egy új garanciáról lenne szó. Ez egy új olyan garancia, ami lehetővé válna nagyon sok nemzetközi pénzintézetnek, amelyek ezt a garanciát arra használhatnák fel, hogy innovatív módon, tehát nem csak hagyományos hitelezést vagy kölcsönzést végeznének, hanem az EFSD garanciák lennének, például ahhoz, hogy magánberuházásokat magán szektorból bevonjanak, ne csak Észak-Afrikában, hanem a szubszaharai térségben is, illetve a keleti szomszédságban. Amit próbálok elmagyarázni, hogy ez, mi úgy látjuk, hogy ez két különböző program, és ezek eléggé különbözőek, de ugyanakkor egymást kiegészítőek. Ugyanakkor a az EBB-nek a bevonása stratégialag és az új EFSD kezelésében lehetővé tenni, hogy a déli szomszédságban, ahol földrajzilag ez adott, hogy most az FSD-be vagy az ELM-hez tartozik, ott úgy gondoljuk, hogy az EBB-nek a bekapcsolása lehetővé tenné azt, hogy egy kellő rálátásunk legyen mindkét programra, és hogy elkerüljük ugyanakkor az átfedéseket. A másik kérdést illetően a garancia lappal kapcsolatban attól tartok, hogy nem tudok pontos választ adni most azonnal, nagyon sok előkészítő munkát végeztünk, és részletes uh, magyarázatokat, anyagokat dolgoztunk ki, amit ha kérik, akkor körözni tudok, amelyik részletesen elmagyarázza, hogy mi a konkrét javaslatunk a transfert illetően. A mi álláspontunk nagyon egyszerű, most megvan a ö, személyállományunk, az eljárások, a munkatársak, amikkel tudunk ö, eszközkezelést végezni többletköltségek nélkül. Tehát ezért úgy gondoljuk, hogyha ez a, az eszközkezelés hozzánk kerülne, ez volumen gazdaságot jelentene, és meg tudnánk takarítani elég sok pénzt. És az EBB nagyon jó munkát végzett, ez kétségtelen, de most úgy látjuk, hogy itt van egy sporolási lehetőség, és ahogy a jelentés készítő is említette, mi azt reméljük, hogy ebből 66 millió megtakarítás születhet hosszabb távon és ha még hozzá tehetek egy további dolgot a véleménytervezettel, a Oroszországot is tartalmazza a olyan országok köz, körében, amelyek jogosultak lehetnek, úgy gondoljuk, hogy ha Oroszországot levesszük erről a listáról, ez megszüntetné azt a rugalmasságot, amire szükség lenne abban az esetben, hogyha politikai területen előrelépés történik. És ugyanakkor ez egy célzott eszköz, hogy intézkedés lenne arra, hogy az elkövetkezendő években újra megtörténjen, illetve elkezdjük a hitelnyújtást Oroszország irányába is. Én szeretnék még egyszer rámutatni, hogy az EBB nek a történő hitelezés egyelőre a tanácsi határozat alapján tilos. Úgyhogy köszönöm. Akkor most visszadom a szót a jelentés készítőjének. Ja nem, elnézést, elnézést, elfelejtettem a defkót. Nem is tudom, hogy ki van a defkótól. Itt vagyok, Kristen Peters vagyok a defkótól. tól nem szeretnék elébe menni annak a vitának, amit majd 5, órakor fogunk folytani, csak csatlakoznék ahhoz, amit a kollégám mondott a komplementaritásról. Rendben. Itt van az EBB. Szeretnének szólni? Mária Sobaragennek adnám meg akkor a szót, aki a ö, hitelezési kérdésekkel foglalkozik, akkor öné a szó. Köszönöm, is örülök, hogy szót kapunk. Én a műveleti igazgató vagyok az Európai Beruházási Banknál, afrikai, ázsiai és latinamerikai országok vonatkozásában. Számos téma, amit már itten megvitattak, az ránk is vonatkozik. Két dologgal szeretnék foglalkozni, amit fel az eszközkezelés, illetve a komplementaritása a, és a mandátuma a külső tervnek. Ami a, az eszközgazdálkodást, eszközkezelést illeti, ugye azt hallottuk, hogy a puding próbálja az, hogyha megesszük a pudingot, ugyanakkor az Európai Uniónak van egy hivatásos séfje, amelyik az Európai Bank. Tehát a legjobb megoldás valószínűleg az lenne ebben a szakaszban, hogyha az eszközkezelést a, egy, egy profi banknak a kezében hagynánk, amelyik az uniónak a bankja, és azok a, az értékeléseket elvégeznék, amikről szó van, és aztán utána lehetne eldönteni, hogy jobb-e az, hogyha ez az Európai Beruházási Banknál marad, vagy ha átteszik ezt az Európai Bizottsághoz. Most áttenni és utána értékelni, az mindjárt felveti azt, hogy milyen alapon és miért. Nem, nincsenek kétségeink, nem akarjunk kétségbe vonni a bizottság képességeit, de a bankban ott biztos, hogy megvannak azok a profi szakemberek, akik ehhez szükségesek. Én ennyit szerettem volna csak ami az egyéb másik kérdésre a komplementaritást illeti a külső hitelezés és a külső ö, tervek között, ez év, évtizedek óta folyik, van egy ilyen terv, ez egy új kezdeményezés, ennek nagyon örülünk, de az eddig fehér foltokat kellene ö, itten ö, célba venni. Ott, ahol nincsen a jelenlegi kapacitások nem teszik lehetővé ezeknek az alapoknak az eljutatását, ott kellene koncentrálni ezeket a külső beruházási ö, terveket. Ne ö, csináljuk ugyanazt kétszer, hanem az összes kapacitást. Azt elmondták, hogy sok ö, igény van, használjuk fel a kapacitásainkat, és próbáljunk a fehér foltokra összpontosítani. Ehhez lehet, hogy más intézményeket is be kell vonni, ez is nagyon jó, de bizonyosodjunk meg arról, hogy nem végezzük el ugyanazt kétszer, úgyhogy uniós pénzt használunk fel más pénzek helyett. Ezt szerettem volna pontosítani, köszönöm szépen. És akkor még egy utolsó szót. Nagyon jó felvetés ez az EBB képviselője részéről előbb végezzük az értékelést is. Igen, csak az a baj, hogy önök díjat számolnak fel, az pedig pénzbe kerül, méghozzá 66 millióba. Tehát még akkor is, hogyha mindezeket a javaslatot, amennyire én ezt látom, ez amelra hajlunk, hogy adjunk nekik egy esélyt, hogy sikeresek legyenek ugyanakkor, ha ugye a, a DJ Finn úgy érzi, hogy ez nem jó, akkor hány, még egyszer az a kérdésem, hogy hány emberük áll rendelkezésre, akik projektértékeléssel foglalkoznak, és ebben gyakorlottak. Mert KKV-kről van, és ez több ezer KKV-ről van szó, és több ezer igény és javaslat van, és ennyi dokumentum van egy-egy ügyhöz, amivel pénzt kérnek. Biznisz tervek vannak, üzleti tervek és évek. Hány emberük van, aki ténylegesen ott áll, és ezeket az ajánlatokat, ezeket a kérelmeket át tudja nézni úgy, hogy a pénz ne vesszen el, és hogy e- meg tudják-e mondani, hogy ez tényleg jó beruházás-e vagy sem. Tehát hány emberük van, aki ezt képes elvégezni? Hány emberük van? Nem tudom, a 66 milliárdról van szó. Elnök, azt hiszem a kérdés nem a konkrét számokra vonatkozik, hanem ahhoz, hogy egyszerűen képesek el. Az EBB-nél pedig megvannak azok a szakemberek, akik önöknél nem feltétlenül vannak meg. De hát nem tudom, hogy a, itt nem ö, projektértékelésről van szó, hát talán itt akkor ezt meg tudják nézni. És akkor majd talán pontosítjuk, hogy ki mit végez, ki milyen munkát száz százalékban egyet értek azzal, hogy nem EBB stílusú munkát végzünk, nem úgy vezetjük a projekteket, mint az EEB más ami megközelítésünk költségvetési. Másként állapítjuk meg a felelősséget. A, az eszközkezelés egészen különleges funkció a beruházástól teljesen el kell különíteni. Ez egy back-office tevékenység. A cél az EU költségvetését, a kockázatok költségvetésétől távol tartani a kockázatokat. Vannak Luxemburgban megfelelő szakemberek az EFZ garancia alapot is ott kezeljük. Tehát bebizonyítotjuk a képességeinket. Technikai funkciót töltünk be, hogy megkívánjuk az EU költségvetését a módosítók nyitási határideje március másodika és 21-én fogunk szavazni. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek és a bizottságnak. Nos, kedves kollégák, akkor átérünk a 11-es pontra, a ruházati ágakra irányuló kiemelt uniós kezdeményezés. Mielőtt megadnám a szót a jelentéstevőnek, hogy erről szóljon, szeretnék egy delegációt üdvözölni Maliból. Franciául fogom megtenni, mert francia nyelvű delegáció. Kedves kollégák, nagy örömmel fogadunk egy delegációt, amely kollégákból áll, a Malli Nemzetgyűlés tagjai, Brüsszelben vannak látogató ez a az AVEPA e keretében ő afrikai parlamenti képviselők egyesülete. Kedves mali barátaink, örömmel üdvözöljük Önöket! a az ACP, AKC országokkal való együttműködés is témányok, és a devében köszönöm szépen, hogy eljöttek. Most pedig Rolla Sanchez Caldanti. 187 módosítóról kell veszem az OECD, és elfogadta a módosítót. Lola, átadom a szót. De nada, quiero agradecer a todos los colegas eh, sus aportaciones a este informe. Nagyon köszönöm, és nagyon köszönöm a kollégáinknak, akik nagyon számosan módosító indítványokat adtak be 187 darabot, és ezek mind-mind gazdagabbá tették a szöveget, és még jobban kidolgozták az ötleteket, amelyek alapján kidolgoztuk ezt, és egy jogalkotási kezdeményezés kerül az OECD által kiadott vezérirányelvek alapján létrehozásra, és ezért azt gondolom, hogy ez itt nagyon fontos és kötelező érvényű elvek is rögzítésre fognak kerülni, ami nagyon fontos a visszakövetkezés követhetőség és a transzparencia szempontjából. Tehát ez rendkívül nagy jelentőségű Európa számára, hiszen nagyon sok európai vállalat Európában állított elő textil és egyéb más gyártmányokat, és ez védelemre sorul. Tehát a kezdeményezéssel nem őket akarjuk károsítani, hanem nagyon is védeni szeretnénk a szociális dömping kérdését az Európai Unió kívül, ami nagyon gyakran vezet az emberi jogok megsértéséhez. Azt gondolom, hogy itt a szakbizottságban alapelvi szinten egyetértünk ezekben a kérdésekkel, és nagyon szeretném, hogyha elvi szinten nagyon széles támogatásban részesítenénk ezt, hiszen itt az emberi jogok forognak kockán, és ezért az Európai Néppártot is szeretném ebbe be bevonni, hiszen az ásványi anyagokkal kapcsolatos témakörben a néppárt is nagyon aggódott az olyan áruk és termékek előállítása sával kapcsolatban, amelyek az emberi jogok ellen vétettek, és éppen ezért szeretnénk ezeket a kérdéseket és elveket bevonni ebbe a munkába, és olyan megoldásokat kidolgozni, amelyek az összes frakciót valahogy egy kalap alá tudják bevonni, és ezért ezen fogunk dolgozni jövő héten, és azt gondolom, hogy ez nagyon célra vezető lesz. Köszönöm szépen, Lola, az int ta, jelentéstevő is szeretne hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy kaptam lehetőséget ehhez hozzászólni. Szeretnék köszönetet mondani az óriási munkáért, amelyet végzett, és egyáltalán a kollégáknak a DEVE szakbizottságban köszönetet mondok, hogy már másodszor kapok lehetőséget megjelenni Visszatérnék akkor a ruházati ágazatra, én a kiemelt uniós kezdeményezésre vonatkozó véleményre. Az Intában éppen ma volt ennek a sikeres vitája. Nagyon időszerű kérdés. Múlt héten Dakkában egy 2017-es csúcs volt, ez egy olyan platform, ahol az érdekeltek megosztják a véleményüket, nézeteiket a ruházati iparról. Itt értékelik a biztonsági szabályokat és a munkakörülményeket mindent meg kell tennünk, hogy ne legyen további halálos baleset, ne zsákmányolják ki a dolgozókat, és ne legyen gyermekmunka. Bízom benne. Meg hogy többet kell tenni, és ezt tudják a cégek is. Egyetértek a jelentéstevővel, hogy a továbbra is meglehetősen Vietnám vagy Kombodzsában folytatódik a gyártás, akkor változtatni kell a magánvállalatok már elkezdtek reagálni saját érdekükben, a ö, saját imázsuk érdekében. A cégek egyre erősebben fellépnek a munka biztonságos körülményei érdekében, de még többet kell tenni, továbbra is vannak katasztrófák úgy kell megszervezni a munkát, hogy biztonságosabb és rentábilisabb legyen. A nem biztonságos tényezőket ki kell iktatni. Másrészt a korrupciót ki kell iktatni, aktívabban kell fellépni a harmadik világbeli partnerekkel szemben, hogy elgondolkozunk azon, hogy valójában a korrupció a biztonság és a jogállamiság legfőbb akadálya. Végül pedig az a veszély áll fenn, hogy az EU cégek kivonulnak a fejlődő országokból, ez azon országok számára is nagy veszteség lenne. A következő húsz évben a ruhai export meg négyszereződne Bangladesban. Ott, ahol 30 millió háztartás van, 4 millió elsősorban női dolgozó foglalkoztatását tervezik. Múlt héten a bangladesi kormány 50 milliárdos exportot irányzott elő 2021-re. Meg vagyok győződve, kollégák, hogy a megközelítésünk globális kell legyen. Nem csak a ruházati ágazatra kell kiterjednie. Magánvállalatokat arra kell serkenteni, hogy a partner országokban tartsa be a releváns jogszabályokat. Így lehet fenntartható a fejlődés és felelős a gazdaság. Sok szegény országban fontos a ruházati ágazat. A egy érhetjük el a céljainkat, nem csak 2021-ben, hanem addig is a munkavállalók jogait érvényesíteni kell, ezekhez hosszú távú reformok kellenek, és akkor mondjuk értik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen az árnyék jelentés tevők következnek, de hát kevés az idő, két-két percre. És itt is Ent Szentfe, az EPP nevében. Omawiane sprawozdanie jest e, bardzo ważnym e, dokumentem, ponieważ... Ez a jelentés e, nagyon fontos, tekintettel arra, hogy nagyon fontos kérdésekkel foglalkozik valójában. A kérdés az az, hogy hogyan tudjuk felhasználni az előnyeit a kereskedelmnek a különböző országok között folyó kereskedelem előnyeit. A cél az az, hogy javítsuk az életszínvonalat itt Európában is, de ugyanakkor más országokban is, más kontinenseken. Másfelől pedig az elképzelés az az, hogy biztosítsuk, hogy a, beru, az import és az export bizonyos mértékben fedje egymást, illetve az európai demokráciát, az emberi jogokat figyelembe vegye, és figyelembe vegyék a dolgozóknak a jogait is. Tehát ezek a dolgok egymáshoz kapcsolódnak, és kapcsolódnak a munka, munkáltató és a munkavállaló kapcsolatában is. Másfelől meg kell bizonyosodnunk arról, hogy amikor ezzel foglalkozunk, akkor megfelelően kezeljük a helyzetet. Vannak bizonyos radikális magatartások a kereskedelemben is, amiket el kell kerülni méghozzá bármi áron. Nem szabad a már meglévő helyzetét a partnereinknek aláaknázni, mert ez valójában nekünk is erre a gazdasági helyzetek a kárára válhat bármely országban. Nem egyszerre nem arról van szó, hogy a saját életemet akarom jobbá tenni, hanem másnak az életét teszem még rosszabbá. Tehát egy bizonyos egyensúly van, a, és a kapacitásait a partnereknek is figyelembe kell vennünk, amikor üzletet kötünk E, illetve ezzel a témával foglalkozunk. És ehhez kapcsolódó téma, mert nem csak a e, ruházati iparról vagy konfekcióiparról van szó. Szeretném kihasználni elnök asszony az időt, és tudom, hogy nagyon korlátozott az idő, de mégiscsak szólni szeretnék az egyik módosítóról e, bizonyos értelemben megdöbbentett az egyik módosítónak a tartalma. Po nazwiskach żaden z tych autorów nie jest obywatelem mm, czy reprezentantem. Nem tudom, hogy akik a szerzői ezeknek, és hogy olyan országokat képviselnek, amelyekről én beszélek, de Lengyelország került megemlítésre az egyik módosítóban. Azzal vádolják Lengyelországot, hogy megsérti a munkatörvénykönyvét Lengyelországban, Szlovákiában és más országban is, illetve az ILO a Nemzetközi Munkagyi Szervezetnek a szabályait is, nem beszél, én nem akarok senkit meggyőzni, de Lengyelország egy olyan ország, ahol a jogállamiság még mindig meg, létezik, és a munkatörvénykönyve is létezik, és nagyon korlátozó is egyébként, és a megközelítésünk is az. Az összes nemzetközi munkahogyi szervezeti követelményeket Lengyelországban betartjuk. Tehát nagyon kérem, és szeretném a szerzőit ennek a módosítónak módosítani, ezt egyszerűen ki kell hagyni. Ez volt röviden és hosszan elnök. valaki talán tud válaszolni. Annelis úr következik. Szívből köszönöm, és minden kollégának nagyon köszönöm ezt a számos módosító indítványt, hiszen azt gondolom, hogy ez már eleve nagyon jó sikert irányoz elő, és azt gondolom, hogy a módosító indítványokban tovább kell pontosítanunk és még finomítanunk ezeket a kérdéseket. Nagyon köszönöm azokat a módosító indítványokat, amelyeket közösen, frakciókon túlnyúlóan tudtuk a kollégák között aláírni, hiszen hatalmas konszenzus alakult ki ezen a területen, és ezen tovább kell dolgoznunk, hogy a kompromisszumos módosító indítványainkat sikerüljön kidolgozni. Én azt gondolom, hogy ez a beadvány ez az, ki fog alakulni, ahogy az elnökség is ezt a flagship iniciatívet el fogja készíteni. Tehát azt gondolom, hogy ez itt egy nagyon fontos kérdés, hiszen itt az OECD a különböző textil ipari üzemekre is irányelveket adott ki, tehát rendkívül fontos, hogy az érintettek részt vettek ebben a tárgyalásban, Németország vezető szerepet töltött ebben be, és nagyon örültünk annak, hogy Németország és európai szinten nagyon ambicionált módon elkísérték ezt a témakört. Tehát ez, hogyha azt gondolom, hogy nagyon fontosak a bértárgyalások, kollektív szerződések elérése, tehát a szakszervezetek támogatása ezen az úton, tehát hiszen itt a szociális kereteknek kell javulniuk, és éppen ezért nagyon örülök és köszönöm azokat a kezdeményezéseknek, amelyek eddig is történtek. Próbáltam ilyen nagyon rövid idő alatt ezeket a pontokat összefoglalni, tehát nagyon fontosak a vám területén a preferenciák kialakítása, hiszen ezek nagyon nagy mértékben szerepet játszanak a textil területen, és nagyon fontos az ökológiailag fenntart fenntartható pamut, gyapott termelés, és ahogy a kollégák előttem elmondták, nagyon fontos, hogy más európai országokban is lehetnek nagyon rossz munkakörülmények, és ott is sem szabad figyelmen kívül hagyni ezeket és ezek ellen harcolni kell. Tehát azt gondolom, hogy Európán belül és Európán kívül kell törekednünk arra, hogy az SLG számára a legjobb tapasztalatokat kiemeljük, és ezeken dolgozunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Menede Ferret nem láttam, Záradél urat se. Judith Sargentini zöldek. Köszönöm szépen. Hallottam a kollégákat Lengyelországról beszélni és a textiliparról, de hadd vegyek egy holland példát. Múlt héten a holland szexszervezet tiltakozott a holland gyárakban tapasztalható munkakörülmények ellen. Hogyha Nyugat-Európában ez van, akkor képzeljük el, hogy mi van a textiliparban máshol. Azt látom, ezért úgy gondolom, hogy a szabályozás egyre fontosabb. Értékelem az együttműködés a szociális partnerekkel, mint például Németországban és a saját hazámban, de nem, hogyha az együttműködés a textilipar és a civil társam között oda vezet, hogy felhigul a szabályozás. Új gondolatokat várunk, de jöttek is, de nem sikerült megállapodni a szabályozásban. Önkéntes kezdeményezések szükségesek, de akkor, hogyha ez nem tolják ki a szabályozás megszületését. Évtizedekkel ezelőtt kezdődött a munka hogyha van felsejt kávé, akkor ez a ruhaiparban is alkalmazható. Két hét van szavazunk, lesz végszavazás a konfliktus kezelésről. Mit tettünk? az OECD irányvonalakat vettük alapul, és ezt átírtuk európai jogba. Ugyanezt tehetjük a textilnél. Ne késlekedjünk, mert egyes vállalatok azt mondják, hogy jól megvannak nélküle. Ezt már régóta halljuk, ezért mondom, hogy mennyi időbe telik telt az, hogy a dohányzókat a kávézókból eltávolítsuk, évtizedek kellettek, ezért kell elkezdeni. Örülök, hogy sok liberális, szocialista, gua módosító van, és kész vagyok megtárgyalni Sánchez asszonynal azt a jelzést kell adni, hogy azt váljuk, amit ígértek a textil szektorban. Köszönöm. Köszönöm szépen Judith Sargentininek, hogy a Fairtrade-re emlékeztetett a méltányos kereskedelemre. Még több Fairtrade termékre van szükségünk a kereskedelemben. Más kolléga kér szót, nem az Európai Bizottság részéről Roberto Rodolfo. Köszönöm szépen, elnök asszony, jó napot kívánok mindenkit, üdvözlök. Azt hiszem, ki kell használni az, az, az alkalmat, hogy a módosítókat kommentáljuk és emlékeztessünk a jelenlegi helyzetre, hogy milyen kezdeményezések vannak, és különösen kitérjünk a fejlesztési együttműködésre. A módosítók nagy része mutatja, hogy mennyire érdeklődik ez a parlament, ez a szakbizottság a téma iránt. Szeretném hozzátenni, hogy fenntartható kell legyen a lánc, nem csak a ruházati iparban, ö, hanem ö, ö, hanem a szálfa területén is. Ez megfelel annak a munkának, amit a bizottság végez, Európai Bizottság végez. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy kommentárokat tegyek. Örülünk, hogy az emberi jogokra és a munkajogra utalnak, a gyerekek jogaira, hogy hangsúly van azon, hogy a közösségi fejlődés, a szociális és környezetvédelmi aspektusokat is figyelembe vegye. a politika koherenciája szintén fontos eleme az európai politikának. Azt is jegyezzük, hogy jobb felhasználását tervezik az OECD iránymutatásnak a textiliparban. Tudom, hogy a digitrate től is vannak itt kollégák a teremben, és kérem, hogy szóljanak hozzá, hogyha ez releváns. Egy dokumentumot készítünk arról, hogy milyen megközelítést kívánunk követni. Itt leírjuk a jelenlegi megközelítést hatékonyabbá szeretnénk tenni a fejlesztési politikánkat. Olyan kérdéseket vizsgálunk, mint a pénzügyi támogatás, a legjobb gyakorlatok átadása és tudatosság növelés. Személyes tapasztalatról szeretnék beszámolni divatforradalommal kapcsolatban. Ö, óriási lehetősége van ennek a fejlesztésben. Néha ez érdekesebb, mint a szabályozás. Ez mutatja, hogy mennyire elkötelezettek a ö, ö, munka résztvevői. Az egyik kulcs szereplő az Európai Parlament, az Európai Bizottság, a DEFCO főigazgatóság továbbra is nyomon kíséri az ügyet, és a rendelkezésükre állunk, hogy részt vegyünk ebben a folyamatban. Most a szabályzásról beszélünk, nem ez a ez nem a mi kompetencia területünk, jegyezzük a vitát. A bizottság arra koncentrál, hogy mit tud tenni jelenlegi eszközeivel. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, a DigiTrade-től van itt valaki? Kereskedelmi főgazgatóságtól? Evelyn Farengo Gandhi. Faver Gandhi. Köszönöm, elnök asszony. Nincs sok hozzátenni valóm ahhoz, ami elhangzott az imént. Mindössze emlékeztetni szeretnék arra, hogy a felelős kezelése a beszállítási láncnak a ruházatiparban is nagyon fontos. Ez belső és külső politikákat követel meg, és teljes mértékben a beruházási politikánkat, kereskedelmi politikánkat, a fenntartható fejlődés vonalában kellene, hogy végezzük meg. És különböző eszközökre is emlékezhetünk, amelyekkel rendelkezünk e tekintetben. Megosztottunk különböző információkat, és nem szeretném megismételni azt, ami már elhangzott, csak hangsúlyozni, hogy a DigiTrade bizonyos szabályozásai nem alkalmazhatóak a iparban Konfliktus finanszírozását, emberi jogi sérelmeket és a például a különböző háborús bűnökre, tehát az emberiség elleni bűnözésre. Ez sokkal tovább megy, mint a mi céljaink. Itt és vagy amiket a mi kihívásaink, a, illetve ami a ruházatiparban található. Egy személyre szabott megoldás kell mindegyik ágazatra kidolgoznunk, például a ruházatiparra, és úgy, hogy a lehető leg megfelelőbb legyen. A textilipar és a ruházati ipar rendkívül komplex, különböző szereplői vannak, és különleges technológiák üzleti kapcsolatok, láncok és vásárlási, társulási szabadság, környezetvédelmi kérdések is felvetődnek. Ez véleményünk szerint azt igényli, hogy egy kötelezettségvállalási megközelítést alkalmazunk. Néhány héttel ezelőtt az OECD ruházati ipari kerekasztalán vettünk részt, és ott nagymértékben támogattuk az OECD munkáját, a tekintetben, hogy kidolgozzák az ajánlásokat a cipőipar és a ruházati ipar vonatkozásában, és a továbbiakban is támogatjuk a munkát már. Bizonyos pénzügyi alapokat is sikerült ez tekintetben megszereznünk. Ez be kell vonni a szakszervezeteket is, és egy lentről felfelé építkezés lenne fontosabb, mint a föntről lefelé, és nagyon fontos, hogy a szakszervezetek eh, ebben, be a Bangladesben és más országokban is eh, jelen legyenek, és ezt mind teljes mértékben támogatjuk. Elnök, köszönöm szépen! Judith Sargentini. Nagyon én örülök ennek, eh, elnök asszony, három dolgot. Először is nem a Digitrade-nek kell hierarchiát hozni, hogy az emberi jogok hol fontosabbak. Nem lehet azt mondani, hogy a konfliktusos bányászati iparban jobban sérülnek az emberi jogok, mint a ruházati iparban. Ez nem az ő dolguk. A due diligence-et, amit az OECD alkalmaz, az egy módszer, mi pedig egy ügyről beszélünk, és a harmadikat elfelejtettem, de meg vagyok botránkozva, elnézést. Elnök, azt mondja, megértettük. Lola Sanchez következik. Én csak egyet tudok érteni Judittal, és ezen túlmenően pedig nagyon köszönöm a módosító indítványokat, és nagyon örülök egy további jó együttműködésnek a kollégákkal, és a néppártra egyébként egyetértünk. Itt nem arról van szó, hogy mi jobban szeretnénk élni mások kárára, és nagyon örülök a további munkának ezen a jelentésen. Köszönöm. Akkor szavazunk márciusban a következő ülésünk során. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, akkor áttérhetünk, még 20 percünk van az AFET megjelensült a 12-es e pontra. Az üvegházhatások közül gázok földhasználatból, a földhasználat megváltoztatásából és az erdőgazdálkodási tevékenységből erdő kibocsátásának és be beépítése. A LULUC rövidítést fogjuk használni, mint a kronimot. Júliusban elfogadt megkaptuk az előző dokumentumot. Technikai az erdő használat és a mezőgazdasági föld használatról van szó. Flohán Marcelev ezt Mercedesi az előadója az ügynek, övé a szó. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm. Igen. Na, ez egy eléggé nehéz ügy, de azt gondolom, hogy azt kell megvizsgálnunk itt, hogy mi történik a különböző mezőgazdasági és erdőgazdálkodási területek használása során milyen emissziók keletkeznek, hiszen nagyon fontos a szakbizottságunk számára, hogy minél több hasznot tudjunk elérni ebből az előírásból, hiszen itt 5%-os hőmérsékleti növekedésre számíthatunk, de hát azt gondolom, hogy azok, akiket a legjobban fognak szenvedni, a karibi területen élők, a Ázsia és Afrika déli részein élők, akik a szárazságtól fognak szenvedni, hát ők azok, akik a legkevésbé járulnak hozzához, hogy az éghajlatváltozás megtörténjen. Tehát ezért azt gondolom, hogy az agrárterületek ne csak az agrárterületek használta, hanem a az emissziók lebontása is valamiféle szabályozás alá essen, és mi ennek az élharcosai vagyunk, először is ugye Marrakesben, illetve Trump megválasztása után azt látjuk, hogy nekünk kell lovasként a klímaváltozás elleni harc élére állnunk, hiszen itt egy olyan dologról beszélünk, hogy a mezőgazdasági területek használatát is ebből bele kell vonni, és meg kell vizsgálni azt, hogy milyen klímaváltozás adódik ebből. Tehát nekünk itt azt gondolom, hogy a szakbizottságunkban ambiciózus célokat kell kitűznünk, és ezt meg is tesszük ebben az állásfoglalásban, hiszen ne feledkezzünk el egyről, hogy az ágazaton belül belső célok vannak, és a LULU fel szigorúban kell alakítanunk a dolgokat, és motivációkat kell teremtenünk arra nézve, hogy sikerüljön mezőgazdasági területeket vissza, akár visszaalakítani parlagon hagyott területekre, hiszen nekünk kell a, a szénmonoxid kibocsátás ellen harcolnunk ezeken a területeken. Tehát pontosan az E, annak ellenére, hogy ö, újabb területeket befogjanak a mezőgazdasági termelésbe, inkább azzal kellene foglalkoznunk, hogy hogyan tudunk ö, ismét ö, ilyen területeket ö, visszaadni a természetnek, tehát nagyon fontos, egyébként az erdőgazdasági területek is rendkívül fontosak, és az itt élő lakosság is nagyon fontos szerepet játszik ezeknek a céloknak az elérésében. Nagyon fontos, hogy a természet sokszínűségét támogassuk, és hiszen szeretnénk javítani az ott élők életkörülményeit, és amit itt délen most jelen pillanatban alkalmazni szeretnénk, az nem ártana, hogyha éjszakon is alkalmaznánk ugyanazokat az elveket, és én nagyon örülök, hogy ez így van, és most érdekel, hogy a többi szakbizottság hogyan látja ezeket a kérdéseket. Nem tudom, hogy az árnyék jelentéstevők itt vannak-e, és kérnek-e szót. az asszony, köszönöm szépen. Köszönöm a jelentéstevőnek a munkáját. Nagyon ambíciózus javaslatok. A Párizsi Egyezmény követelményeinek betartása érdekében Marcelesi úr már elmondta, hogy a lehetőleg ambiciózusabbnak kell lenni. Egyet értek azzal, hogy ösztökölni kell az ilyen irányú elmozdulást. Ezen túl meg kell jegyezni, hogy a földhöz fűződő jogokat tiszteletben kell tartani. A mezőgazdaság összefügg az üvegházhatások, azok gázok földhálhasználatával. Az EU-nak e globálisan kell tennie a folyamatban, új technológiákba kell, és új technikákba beruháznia. Így szükséges a magánszektorral, elsősorban a KKV-kkal jobban együttműködni ebben az irányban. Köszönöm szépen. Más kolléga nem jelezte, hogy kérné a szót. A Dizsiklim itt van-e? Igen. Virheim úr, tessék, öni a szó. It's Mr. Runge Metzger. Good afternoon. Ungavetka úr, jó napot kívánok. Ö, majdnem úgy hangzik. Nem, nem hiszem, hogy hosszan kéne beszélnem. Úgy gondolom, hogy üdvözölni kell a DEVE véleményt a bizottsági javaslattal kapcsolatban. Úgy gondoljuk, hogy ez lényeges eleme Európa energia és klímapolitikájának, így ez csak egyre fontosabb lesz, amikor a többi ágazat a kibocsátást csökkenti. Jegyezzük, pozitívan jegyezzük azokat a módosítókat, amelyeket benyújtottak egyes tagállamok már úgy is járnak el, mint ahogy a módosítókban szerepel. Úgy gondoljuk, hogy ezzel a szabályozással példát mutatunk nemzetközi szinten. Ennek a rendeletnek a hatája az euró terjed ki, de kérdés, hogy a jövőben fognak a fejlődő országok tenni, ezért jó valami újat megfogalmazni, amire büszkék lehetünk a nemzetközi tárgyalásokban. Van néhány javaslat, ahol nehézséget látunk. Továbbra is úgy gondoljuk, hogy az erdő referencia szintek használata, ahogy 2013 óta teszük, lenne a megfelelő megoldása jövőben is. Ezt megvizsgálhatjuk ennek az implikációit. Mindenesetre az administratív terheket szeretnénk a minimálisra csökkenteni, de minden esetre ugyanabba az irányba irányba haladnak, mint mi. És a Párizsi Egyezmények követelményét szeretnénk betartani. Köszönöm szépen. Most már jobban látom a képernyőt. Az MV szakbizottságból ismerjük egymást. A devkótól itt vannak, kérnek szót. Tessék. I think we, we úgy gondolom, természetesen teljes mértékben egyetértünk a DG Klimmel, a klímafőigazgatósággal, de azért hagyd tegyek hozzá néhány szót mi az USA azt mondja, hogy ambiciózusnak kell lenni, mi voltunk az elsők, és hát most már mi vagyunk a standardek. Az együttműködésen belül támogatjuk az átalakítást minden országban azzal, hogy szektoros integrációs rendszerek jöjjenek létre. És az összes fejlesztési tevékenységükben fontos az, hogy az összekapcsolása a 230-as és a, agenda és a párizsi megállapodás között létrejöjjön kértük a bizottságot is, hogy ebbe az irányba tegyen erőfeszítéseket. Továbbá a különböző klímaváltozási projektek mellett a mainstream lehetőségeknél, ugye azon, hogy 20%-át szeretnénk minden fejlődési programból arra költeni, hogy a klímaváltozási megfelelés létrejöjjön a partnerség és az ellenállás nagy nemzetközi kezdeményezéseket támogatjuk, amelyek abban segítik az egyes országokat, hogy a saját stratégiai megközelítésüket kidolgozzák. Együttműködünk minden partnerországgal, és a szinergiáért küzdünk, a, például a megerősített Unió Klima Plusz szövetségen belül, ami 2008 óta már létezik, de most már ugye plusz ez a szövetség. Ez egy uniós rendszer, a tagállamok és az európai közösség, akik egységesen lépnek fel a partnerországokkal tárgyalva. Fontos az, hogy az uniós politikában a az erdészet jelen legyen, illetve már más üléseken is szóltunk, a mezőgazdasági kutatások, amelyek az ekoszisztémára támaszkodjanak, illetve a agroerdészet nagyon fontos de az is fontos, hogy az energiaunióval is igazítsuk egymáshoz az elképzelésénket, és materializáljon a mi részvételünk az afrikai energia kezdeményezésekben is. Városi szinten pedig a, az önkormányzatok, illetve a Szaharától délre fekvő részeken is a az önkormányzati vezetők tanácskozása. Mindenféle partnernek a klímatevékenysége állami és magánberuházásokra támaszkodjon, és finanszírozzuk a mobilizációját a hatékony klímafinanszírozásnak. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. A jelentéskészítő kíván még hozzászólni? Csárgőresz úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyébként köszönöm, hogy a készítő ezt a vitát napirendre tűzte, illetve a bizottság is elfogott. Miután olyan problémáról van szó, amely az egész világot érinti, nevezetesen a klímaváltozás, európai szemüvegen átnézve, ennek van egy külső és egy belső vetülete. Ami engem leginkább érdekel, az a bizottságnak a munkamódszere. Bár a környezetvédelmi főigaz, főosztályjal konzultáltunk, a bizottságnak a fejlesztéssel foglalkozó részek ez ugyancsak megkeresésre került, mivel a mezőgazdasággal, és ők mondtak-e valamit, és ha igen, akkor mit? A klímafőigazgatóság esetleg tud válaszolni? Köszönöm. A, azt mondhatom a képviselőknek, hogy ezt a javaslatot Ayes Kanyetta biztos úr csinált, Hoga, csinált a Hoga biztos úrral együtt. Tehát a javaslatot együtt készítették a kollégák, a mezőgazdasági kollégák bevonásával. Ez vonatkozik a hatástanulmányokra és az egyéb tanulmányokra, felmérésekre. Tehát ez teljesen benne van a javaslatban. Rendben. Akkor ez világos. Jelentéstevőnek nincs hozzátenni valója, akkor akkor március 9-e a módosítók benyújtásnak a tárgya, és áprilisban lesz a szavazás. Következő témánk előtt 5 perc szünetet tartunk, mert mindjárt 5 óra, és akkor az AFET és a Költségvetési Bizottsággal közösen folytatjuk az ülésünket. 5 perc szünet következik, és akkor a három bizottság együtt tart ülést.